szóló állásfoglalási indítványokat. Először is eh, Malázia következik. Ájle asszony másfél percre. Férte Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, hölgyeim és uraim! Malázia olyan ország, ahol a kulturális sokféleség megnyilvánul. Én az ASEAN delegáció tagja vagyok, többször is voltam már az országban, és tudom, hogy nagyon sokat fejlődött ez az ország az elmúlt időszakban. Egyre nagyobb gazdasági hatalommal rendelkezik. Ez azonban, és ez oda vezetett, hogy Malajziában a gazdasági növekedési ráta a világ első tíz gazdasági növekedési rátája között van. Sokan írtuk alá ezt a állásfoglalás tervezetet. Nem értjük egész egyszerűen, hogy Malajziában miért, miért és még mindig ez a fajta testi fenyítés. A nyugati világban ez a gyakorlat csak a középkorban volt, gyak, volt alkalm, alkalmazott, Maláziában azonban még mindig nagyon sok ENSZ nyilatkozatnak ellene mond, vagy ellent mond ez. Megnéztük az ASEAN kartáját, és ott nagyon pozitív dolgokat láthatunk. Az emberi jogok védelme például, ez alapvető része az ASEAN kartának. Malázia egyébként vallja a demokratikus alapelveket, például az egyetemes emberi jogokat és a jogállamiságot. Számunkra nagyon fontos az, hogy Maláziában és a többi azán országban is megvalósuljon ez. Köszönöm szépen, Weiler asszony, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Maláziában gyakorta alkalmazzák ezt a testi fenyítést. Több tízezer ember esik áldozatul ennek a büntetésnek, főleg a bevándorlók, és egyre többször. Mivel Malázia az ENSZ emberjogi tanácsának 88. Ö, egyezményét határozatát megsérti, és a bevándorlókat egyáltalán nem is tájékoztatják arról, hogy joguk van jogtanácsadásra. 8000 jogász szólalt fel a vesztőzés ellen. Moratóriumra is felszólították már Maláziát, és az emberjogi bizottságnak megfelelő ajánlásokat kell ö, megfogalmaznia, hogy tiltsák be az ilyen jellegű büntetést és törvényeket. Köszönöm. Dann Frau Kollegin Scharke, als nächstes für halb... Köszönöm szépen, Sáke asszony. Lochpiller asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglalás a veszőzést elítéli Maláziában. Elítéli ezt a gyakorlatot. A veszőzés az nem valamiféle régi vágású oktatási módszer, hanem egy szörnyűséges megalázó módszer. És tiltják a kínzás elleni egyezmények is. Elég megnézni egy erről szóló videót, amely Malajziából mutatja, hogy mennyire brutális és szörnyűséges ez a gyakorlat. Hogyha Malajziában folytatják ezt a visszataszító és megalázó gyakorlatot, már pedig 66 különböző bűncselekmény esetében van ennek a kiszabására lehetőség. Sőt, a bevándorlókra is kiterjesztették, akik nem rendelkeznek megfelelő engedéllyel, azután a kábítószerfogyasztókra, 290 ezer embert sújthat potenciálisan ilyen büntetés. A malajziai kormányt arra hívjuk fel, hogy sürgősen szüntesse be ezt a megalázó és kegyetlen büntetési formát. És törölje el az erre vonatkozó jogszabályokat. Az emberi jogi egyezmény aláírója Malajzia is. Az előző felszólaló megemlítette, hogy elfogadhatatlan az ilyen jellegű testi büntetés és Maláziának is végre kell hajtani ezeket az elveket. Köszönöm, elnök úr. Malázia inkább isz, iszlám vezetés felé ment az elmúlt időkben. Ez eléggé aggasztó, mert gyakorlatilag szövetségese lehetne az EU-nak, hogyha dekom, demokratikus ország lenne. Sajnálatos módon azonban a nyugati rész kevésbé fejlődött de biztos vagyok benne, hogy ha itt most kizárnánk Maléziát, eh, mivel muzulmán többségű lakosú ország, és nagyon sok ilyen jellegű eh, büntetés eh, van gyakorlatilag jelen ezekben az országokban, a veszőzés viszonylag gyenge büntetésforma, vannak ennél brutálisabbak is, bizonyos muzulmán országokban, ahol amputálnak, megköveznek, lefejeznek embereket. Az ázsiai kontextusban is meg kellene vizsgálni ezt. Ott van Szingapur például, ahol szintán, szintén beszőzésre ö, ítélik az embereket. Van egy másik ország is, ahol EU segélyeket utalnak ki, de a közelmúltban bevezették ugyanezt a büntetést. A testi fenyítést jogosan el kell ítélni. Reméljük, hogy Malézia is követi majd felvilágosult példánkat. A felszőzés gyakorlatilag a határozatban foglaltak szerint illegális tevékenység a nemzetközi jog keretén belül. Köszönöm. Szóval Köszönöm szépen, most Passzelt úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Ha az ember szeret valakit, akkor el is vár tőle valamit, és ez igaz az államokra is, az országokra, a szövetségesekre is. Malázia nem egy kis diktatúra a világ másik részén, hanem Európa egy fontos szövetségese. Alkotmánya példaértékű lehet számunkra is, bizonyos tekintetben, ezért is fontos számunkra az, hogy mi történik Maláziában. Tanuk úr téved, nem a saria miatt van, létezik még ez a büntetésforma Maláziában, hanem a gyarmati hatalom egyik maradványa. Természetesen ennek meg kell változnia, ugyanúgy, ahogy a gyarmati birodalom vagy világ is megváltozott. Ki kell tehát törölni a jogból, a jogrendszerből ezt a, ezt a büntetési formát, ugyanúgy, ahogy az nemzetközi jog értelmében ez elfogadhatatlan. Szerintem Malázia továbbra is az Európai Unió egyik szoros szövetsége lesz, reméljük, hogy mi hamarabb eltörlik ezt a barbár büntetésformát. Úgy látom, hogy Tenok úr kék kártyával szeretnék kérdést föltenni. Igen, Posselt úrnak szeretnék föltenni egy kérdést. Nagy tiszteletben tartom Posselt úr, én nem vagyok nemzetközi jogász, de szerintem a nemzetközi jog nem ta, ö, nem mondjak illegálisnak a veszőzést, például a ö, háborús bűnöket illegálisnak mondja, de a veszőzésről nem szól a nemzetközi jog. Egyébként Malázia nem ratifikálta a kínzással kapcsolatos egyezményeket. Kérdezem tehát Posselt úrtól, hogy valóban miért a nemzetközi joggal ellentmondó gyakorlat a veszőzés? Herr Kollege Posselt, auch wenn das keine Frage war von meinem Kollegen Tenok. Nos, Posselt úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon Tánok úr kérdésére. Természetesen szeretnék válaszolni a kérdésre. Valóban kínzás a veszőzés, és az emberi jogok a nemzetközi jog is tiltja, attól függetlenül ratifikálta-e az ország. Elnök, köszönöm, Posselt úr. Verzse, asszony következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Malézia 16 ország egyike, amelyekkel együttműködést bár szerényet alakított ki az EU, de pozitívnak minősítve. Persze gazdasági szinten, de szociális szinten is. Az oktatás, az a nők joga és a legkiszolgáltatottabb lakosság rétegek vonatkozásában. A demokrácia és az emberi jogok helyzete messze nem ideális, továbbra is vannak problémák. Az a helyzet, amiről ma beszélünk, nagyon jól illusztrálja ezt sajnálatos módon. Malázia több nemzetközi egyezményt aláírt, például az egyetemes emberi jogit, de többet nem hajlandó aláírni, főleg a kínzás elleni nemzetközi egyezményt. Malázia olyan országokhoz tartozik, ahol még van halálbüntetés. A testi fenyítések mindenkire alkalmazottak, nőkre, férfiakra, főleg azokra, akiket illegális szexuális kapcsolattal gyanúsítanak, és főleg azokra, akik nem engedelmeskednek, például gyerekekre, akiket ilyesmire ítélnek, orvosok jelenlétében veszőznek meg, és akik etikai fogadalmukat nem tartják tiszteletbe sajnos. A veszőzéssel kapcsolatban gyakorlatilag föl kellene lépnünk. 2002 óta ö, több bevándorlót ö, kínoznak így. A maláziai kormánynak ö, azonnal be kellene szüntetni ezt a gyakorlatot. Az Európai Uniónak nem kellene minden eszközt megragadni, hogy meggyőzze Malajziát, hogy ezen a téren is előre léphessen? Köszönöm. Köszönöm szépen, Verzsi asszony. Nos, hm, türelmes vagyok, de a felszólalókat arra kérem, hogy maximum egy harmadával lépjék túl a felszólalási időt. Lehet, hogy ez a karácsony előtti utolsó ülésünk, de a méltányosság azt kívánja, hogy szigorúak legyünk, mert hogyha mindenki túllépi az időt, akkor nem érünk a napirend végére. Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék idézni először is az Amnesty International egyik tanulmányából 2000 10 decemberéből minimum 10 ezer foglyot és minimum 6 ezer menekültet veszőznek meg Malajziában évente. És sokszor börtönökben kerül erre sor. Sajnos, ahogyan Tanok úr említette, Malajzia nem az egyetlen ország, amely ezt az anakronisztikus büntetési formát alkalmazza. Szingapúr is megemlíthető. Ami viszont aggasztóvá teszi Maláziát, az az, hogy sokkal több a bűncselekmény fajtáknak a száma, amelyek így büntethetők. 66 Maláziában, Szingapurban csak 30. És nem csak erőszakos vagy szexuális bűncselekményekről van itt szó, hanem kábítószer fogyasztásról, illetve nemzetközi jog megsértéseiről. Poszelt úrral egyetértve szerintem is kínzás ez, és a nemzetközi jog ezt bizony tiltja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda úr. Paleckis úr kimenti, kimentette magát, nincs itt. Jettem már ki azt, hogy következik egy perc. President, parliament resolution is timely and... Elnök úr, azt gondolom nagyon időszerű, idő szerű, hogy a parlament ezzel kapcsolatban állásfoglalást fogadjon el, hiszen évente több tízezeren szenvednek veszőzéses büntetést. Ez embertelen, és minden, a világ minden táján el kell törölni a veszőzést. A veszőzés egyértelműen egyfajta kínzás. Az Amnesty International szerint tavaly Malajziában egy muzulmán asszonyt veszőztek meg sária törvények értelmében, és azért tették ezt, mert sört fogyasztott. Az Amnesty International beszámol arról, hogy bevándorlókat, kábítószer fogyasztókat büntetnek így. Arra szólítjuk fel a maláj kormányt, hogy szüntesse be ezt a büntetési formát, illetve hogy az ENSZ az ENSZ kínzással kapcsolatos jegyzőkönyvét fogyasztja, fo, fogadja el, és a polgári jogokkal kapcsolatos jegyzőkönyvet is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ziobra úr következik. Satisfakcją odnotowujemy fakt rozwoju gospodarczego Malezji. Malázia egyértelműen gazdasági fejlődésen ment keresztül, gazdagabb az ország. Ugyanakkor nagyon meglepő az Amnesty International jelentése a veszőzés elterjedéséről Maláziában. Nagyon kegyetlen büntetésmód ez. Sokszor kisebb jogsértések esetében használják, bűncselekmények esetében használják ezt, vagy illegálisan Maláziában tartózkodó személyek ellen, akár burmai menekültek esetében is. A büntetés kegyetlensége azonban megfelel a büntetés történetének. Nagyon sok bűncselekmény vallási és helyi szokásokhoz, törvényekhez kötődik. Kártéki Szuhára például azért ítélték veszőzése, mert sört fogyasztott egy bárban. Erre reagálnunk kell. Köszönöm szépen! Most Páska úr következik másfél perc. Köszönöm szépen a szót. Az iszlám hagyományos törvény, a sária, amelyet a mérséket muszlim országok közül is több helyen alkalmaznak, a testi fenyítést írja elő egy sor ügy esetében. Ezúttal a büntetést sörivásért szabták ki és Rattannáddal hajtották végre a maláj szultán határozata alapján, aki az iszlám őre hat vesző csapásra ítélték, 32 éves a hölgy, két gyermeke van, és aztán ezt később három hónap közmunkára váltották át. Aztán Nazarodin Kamarodin, 64 um, éves indonéziai ugyancsak hat vesző csapása ítéltetett, és még börtönbüntetést is le kell töltenie. Abdurrahman, illetve Kadir Asukada eh, esete azt mutatja, hogy ez valóban elterjedt gyakorlat. Az oktatási miniszter helyettes megindokolta, megmagyarázta a gyermekek testi fenyítését az iskolában, és hozzátette, hogy az iskolaigazgató dönt erről, a szülőket pedig tájékoztatják. Egy tanú jelenlétét is előírják. Tisztelt kollégák, nem exotikumokról van szó, hanem ez az élet az úgynevezett mérsékelt muszlim országban. Ezért a diplomácia segítségével fel kell vennünk a küzdelmet a középkori büntetési formák ellen. Tegyük ezt meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paszka úr. Sonic úr a következő. Köszönöm szépen. Azt hiszem, el kell ítélnünk a veszőzést és más testi fenyítést, és az emberek ilyen megalázó módon való kezelését. A veszőzés kínzás, ez pedig nagyon sok nemzetközi törvény értelmében illegális. Pedig ez a sorsa nagyon sok bevándorlónak, akiket megveszőznek. Malézia védheti az emberi jogokat, és azt hiszem, már többször is tanúbizonyságát tette ennek. Nekünk is így kellene eljárnunk. Az emberi jogokat, és az emberi jogi klauzákat előfeltételnek kellene kikiáltanunk, nagyon sok ország esetében Maláziával is így kellene eljárnunk. Köszönöm Szonik Kór, Czárnecki úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Malázia gazdasági tigris, fejlett ország, amely példa lehet Dél-Kelet-Ázsia számára. Ennek a tigrisnek azonban komoly gondja van. Ez pedig nem más, mint a veszőzés gyakorlata. Természetesen mondhatjuk azt, hogy kulturális különbségeiket tiszteletben kell tartani, de nekünk itt Európában sokkal érzékenyebbnek kell lennünk, nem szabad másokra a mi módszereinket alkalmazni. De valójában itt emberi jogokról van szó. Egyetemes értékekről, ahol nem szabad megengedni a fai vagy a vallási különbségeket. Kötelességünk, hogy az emberi jogokat védjük, az emberi méltósághoz való jogot. A veszőzés pedig nem felel meg az emberi méltóságnak. Elnök, köszönöm szépen, Czárnecki úr. Most egy percre Makovei asszony következik. Inflicting physical... Köszönöm szépen. A testi fenyítés sérti az emberi méltóságot. A veszőzés durván megsérti az emberi jogokat. Az embernek joga van arra, hogy nevessék kínzásnak alá, sem embertelen, sem megalázó bánásmódnak. Több mint tízezer ember szenved el ilyen fenyítést Maláziában évente. A beszámolók szerint gyakorta elájulnak a fájdalomtól az áldozatok az is kiderül a jelentésekből, hogy sokszor elfogadják a megvesztegetést a végrehajtók, hogy kevésbé fájdalmas módon hajtsák végre a veszőzést, és így is kihasználják a büntetésre ítélteket. A bizottságot, a tanácst és a malák kormányt arra szólítom fel, hogy azonnali hatája szüntesse be ezt a gyakorlatot, és törölje a jogszabályt véget kell vetnie a kormánynak ennek a gyakorlatnak. Köszönöm, Makovai asszony, Basescu asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatosnak gondolom, hogy Malajziában a veszőzés ilyen mértékeket öltött. Ahelyett, hogy korlátoznak a gyakorlatot, a maleziai kormány éppen, hogy ösztönzi azt, az érvénytelen érvet használják, hogy legális a veszőzés, és hogy csökkenti a bűnözést, mert elrettentő hatású. Sok esetben a börtönőrök, hogyha a foglyokat megveszőzik, akkor még pénzt is kapnak ezért. Több mint 6000 menekültet és 10 ezer foglyot vetnek évente alá ilyen büntetésnek. Nagyon fontos az áldozatok szempontjából, az a Maláziába bevándoroltak, akik áldozatául esnek ennek a gyakorlatnak. Nagyon fontos, hogy megvédjük a jogukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bazescu asszony, a spontán felszólások következnek. Egy percben Répal úr. Arvoisa puhemies, tuomioistuimen määräämä Elnök úr, a veszőzés, amikor a vádlottat kikötözik egy póznához, és a hátát verik egy veszővel, egyszerűen lealacsonyító, és most már teljesen elharapózott. Egy olyan állam, amely úgy gondolja, hogy a testi fenyítés elegendő és hatékony módja a bűncselekmények megelőzésének nem igazán elfogadható. Úgyhogy ezt le kell állítani, legyen az bárhol. Ezzel az állásfoglalással a parlament teljes módon a maláziai hatóságokat felszólítja arra, hogy azonnal állítsák le ezt a gyakorlatot a törvényben és a gyakorlatban is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Répó úr. Geringedi Ödenberg asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. A veszőzés Malajziában a brit gyarmatosítás óta élő gyakorlat. A közelmúltban 66 esetben alkalmazzák, és az embereket börtönben tartják, és nem tudják, hogy egyáltalán mikor fogják ezt végrehajtani rajtuk. Az Amnesty International szerint 10 ezer ilyen eset van évente, 60 okat a, a, az illegális bevándorlókon gyakorolják, akik nyelvi nehézségekkel is küzdenek, és nem is értik sokszor az ítéletet. A hatóságok hatékony eszköznek tekintik ezt a bűncselekmények elleni harcban. Az Európai Unió Malázia gazdaságát 1700 millióval támogatja. Ezért arra kell ösztönznünk Maláziát, hogy ratifikálja a kínzás elleni egyezményt, mert ez ellentétes gyakorlat a nemzetközi egyezményekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások keretében az utolsó hozzászólás Kerecu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Évente több mint tízezer embert vesztőznek meg Maláziában. 66 bűncselekménynek ez a potenciális büntetése. Ez a lista az elmúlt években csak hosszabbodott. Nagyon sokszor nem csak maláj származású embereket veszőznek meg, őket nem segíti jogvédelem, nincsenek tolmásaik. Arra kérem az európai intézményeket, hogy sokkal nagyobb erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy eltöröljék ezt a büntetésformát, amely kínzásnak felel meg. Jó lenne, hogyha nyomást gyakorolna az Európai Unió Malajziára abban, hogy megfelelő jogi képviseletet kapjanak a vádlottak. Elnök, köszönöm szépen, Krecu asszony. Most pedig a bizottság nevében Pilbákszú nyilatkozatát fogjuk meghallgatni. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, az Európai Bizottság elítéli a testi fenyítés alkalmazását, mert ez ellentmond a nemzetközi emberi jogi elveknek és normáknak, amelyeket az ENSZ rögzített. Ezeket az elveket az Európai Unió iránymutatása is megfogalmazzák harmadik országok számára a kínzás, illetve egyéb embertelen és megalázó bánásmódok kapcsán. Az Amnesty International nem régében elkészült jelentése aggasztó Maláziában beszámolva a helyzetről. És Sajnos azonban sok országban fennmarad ez a gyakorlat, mint igazságszolgáltatási eszközt használják a veszőzést. Gyakran felvetjük Maláziával a tárgyalások során ezt a témakört, és az ENSZ kínzás elleni egyezmény ratifikálása keretében, valamint az Emberi Jogi Tanács rendes felülvizsgálata 2009. februárban is felhívta erre a figyelmet. Éppen múlt héten az ENSZ szemináriuma során Malajziát arra kérték, hogy ratifikálja az egyezményeket, többek között a kínzás ellenét. 2010 év elején ismét megemlítették ezt ahol a külügyminisztert keresték meg ezzel közvetlenül. Nagyon sok figyelmet kap ez a kérdés. Az Európai Unió és Malajzia hamarosan megkezdi a partnerség és együttműködési megállapodás tárgyalásait, és ebben szerepelnek majd emberi jogi rendelkezések is. Hogyha ez hatályba lép, akkor szilárd alapot teremt majd Malajziával az emberi jogi párbeszédhez a jövőben. És addig is folyamatosan felvetjük ezt a kérdést a malajziai hatóságokkal való párbeszédben. Köszönöm. Komisszár Pibalks. Elnök, köszönöm szépen. Hat állásfoglalási indítványunk van.